Der Präsident! Az elnök. Kérem, foglaljanak helyet. Meine Damen und Herren, Hölgyeim és Uraim! Hölgyeim és uraim, mindenek előtt Svoboda úr egy ügyrendi kérdés napirenddel kapcsolatban. Parancsoljon Svoboda úr! Foglaljanak helyet, hölgyeim és uraim! Svoboda úr a szó. Elnök úr, nagyon röviden. Abban a pillanatban, amikor mi találkozunk, Ciprus korábbi elnök elnökét temetik el. Nem a mi frakciónk, vagy korábbi elnökét temetik el, de azt gondolom Ciprus az Európai Unió tagja és emlékeztetni szeretnék a arra itt a képviselők keretében, hogy egy rendkívül fontos személyiségről van szó, aki Ciprusban sokat tett a ciprusi tagságért. Köszönöm szépen, Svoboda úr, Kloridis úr családjának eljutottam az Európai parlament együttérző kifejezéseit. Most pedig a napi rendel kapcsolatban Ugyiász kolléga kíván hozzászólni. Mm. Köszönöm. A mai nap fontos nap a parlament számára, de tegnap este ciklon csapott eh, le Szardíniában, az én régióban, és az én városomra eh, több tucatan meghaltak, és szeretném kérni, hogy szolidaritás jegyében és a szolidaritási alapot felhasználva jó lenne, hogyha a parlament eh, reagálna erne, és egy perc néma felállást kérnék azok emlékére, akik a természeti katasztrófa áldozataivá váltak. Egy perc néma felállást kérnék. Ugyias úr, köszönöm szépen, hogy erre felhívta a figyelmet. Erre rögtön vissza is térek majd azért, mert más közleményeim is vannak, ilyen értelmű közleményekről van szó. Baracsúz, Baracsúzi kolléganő, parancsolja. Grazie, Presidente. Sì, come... Köszönöm, elnök úr, ahogy Zsász úr mondta, Szardinia az én régióm, a Kleopatra ciklon áldozata lett, 18-an haltak meg, és városokat sár, víz borít, a termést is tönkretette, ez a természeti csapás. Szeretném elmondani, hogy milyen fájdalom ez számomra, és felhívást intéznék annak érdekében, hogy a parlament a tanácsnál és a bizottságnál érje el azt, hogy kötelezettséget vállaljanak az újjáépítés érdekében, és azért, hogy a szolidaritási alapból erre szálljanak pénzt. Köszönöm szépen, az intézmények jelen vannak, úgy gondolom az ön felszólítását a bizottság és a tanács is regisztrálta. Morganti úr, úgy tudom, szintén szót kért. Azt hiszem, ugyanebben az ügyben kíván hozzászólni Morganti úrra. Igen, elnök úr, én is szeretnék szolidaritást vállalni az ott lakókkal. Szardiniaiak nagyon szeretik saját földjüket, fenntartják a hagyományokat, az identitásukra büszkék, és szeretném szolidaritásomat kifejezni velük. Remélem, hogy a parlament mindent megtesz azért, hogy ezt a népet segítse. Turmes úr ugyanebben a témában? Kedves kollégák, természetesen szolidari, szolidárisnak kell lennünk a szardiniai emberekkel, de tudjuk azt is, hogy ez egy hasonló klímaügy, mint ami a Fülöp-szigeteken történt. Ezek az első jelei annak, hogy tényleg klímaváltozás van, globális klímaváltozás van ilyen értelemben, tehát abban bízom, hogy önök közül jó néhányan reflektálni tudnak arra az álláspontra, amit korábban elfoglaltak ebben a témában. Köszönöm szépen. Turmas úr, Kavada úr, ügyrendi felvetése. Köszönöm, elnök úr. Gyorsan elmondom, szeretném kérni az itt jelenlevőket, hogy csatlakozzanak Két francia újságírót meggyilkoltak Máliban kb. két héttel ezelőtt a terroristák, és ez igen nagy sok volt a világ közvélemény számára. A, még az ENSZ is kifejezte együttérzését, és szeretném, hogyha a parlament szintén egyperces néma felállással áldozna emléküknek, hiszen a tájékoztatás és a közvélemény is áldozata ennek a gyilkosságnak. Köszönöm. weise darauf hin, meine Jelezni szeretném ki, tisztelt képviselőtársaim, hogy egyetlen felszólalás sem függött össze a napi rendel. Bármennyire is jogosak a felvetéseik, ezek nem ügyrendi felszólalások voltak. Arra kértek a képviselőtársak, különböző országokból jövő képviselőtársaink, akik a mali helyzettel foglalkoztak, különösen pedig sok újságíró is hozzám fordult, és ugyanerre kért, hogy megismételjem azt, amit személyesen egy héttel ezelőtt megtettem, jelesül, hogy Guillem Dupont és Claude Berlon um, újságírók családjainak, a France International rádióadó uh, tudósítóinak uh, együttérzésemet uh, fejezzem ki. E két újságíró, újságírói tevékenysége végzése során lelte halálát. A malii konfliktusról számoltak be, és terroristák áldozataival váltak, és brutális módon gyilkolták meg őket. E két újságíró egy egész sor újságírót szimbolizál, illetve rájuk is gondolunk, amikor kettéjükre gondolunk, akik a terrorizmus, a háború, az elnyomás ellen emelték fel a szavokat. Ezért tehát a néma, e, az egyperces néma csönd, melyet megtartunk, e két áldozatra való emlékünkről tesz tanúbizonyságot, és szolidaritásunkkal fejezzük ki ezzel a családokkal, de ugyanakkor gondolunk azokra az újságírókra is, akik a szabadságért eh, dolgoztak, és ezzel ugyanakkor a szardíniai eh, áldozatokra is emlékszünk. Kérem mindenki álljon fel. vielen dank! az illetékes szakbizottság benyújtotta a szövegét a 216-os házszabály alapján ezt a módosítást elfogadjuk hogyha 24 órán belül egy frakció vagy 40 tag nem kérvényezi a, ennek a módosítását. A szöveget a Seanson direkten találják meg, és a jegyzőkönyvben kerül publikálásra. Most pedig a szavazásra térünk rá. A Dehane Kalfin jelentésről szavazunk a 2014-20 közötti időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretről. Név egy szavazás, hiszen minősített többségre van szükség, szükség megnyitom a szavazást